10-én 2 óra, kedden folytatódik 9 órától, és délután 3 és 23 óra között. A napi rendet pedig elérhetik az Európai Parlament weboldalán. Lezárom ezzel a mai munkát, és jó éjszakát kívánok!